klar hier. Okay, muss ich erstmal sortieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hát nem vagyunk még ott mind, mindannyian, de miután eléggé szoros a napi rendünk, szerintem kezdjük el. Mai délutánunk legfontosabb szereplője Lechner képviselőtársunk, az előadó, Úgyhogy szerintem ne is nagyon sokat időzzünk ezen a ponton. Egyes napirendi pontunk következik, el kell fogadnunk a napirendet. Utalnék arra, hogy a 26-os pont ezt a 23-as elé veszük, itt az alternatív vitarendezési polgári kereskedelmi és családi ügyekben lesz szó, Géringer előadóval, miről is van szó. Ugye a legutóbbi alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, azonban elnapoltuk, és a jogalapot illetően, ugye a rádióaktív hulladékok vonatkozásában tárgyaltunk. Képviselőtársunk kérdezi, hogy miért nem tűztük ezt újra a napi rendünkre. Nos, eléggé egyszerű az oka ennek, mert a házszabály szerint automatikusan lennénk e, illetékesek, amennyiben a jogalap módosítására érkezett volna indítvány. Ez azonban nincs így, és éppen ezért nálunk a napirenden ez már nem fog szerepelni ez a téma. Nem zárja ez ki azonban azt, hogy itt a szakbizottságon belül a tagjaink is e, kezdeményezzék ezt, viszont automatikusan nincs indoklása annak, hogy ezt napirendünkre tűzzük, hiszen a jogalap módosításával kapcsolatban nem érkezett előterjesztés. És a plenáris sem, sem tud erről, úgyhogy erre szerettem volna utalni. Ez az oka annak még egyszer, hogy miért nem szerepel a napirendünkön ez a kérdés. Második napirendi pont, közlemények nincsenek a részemről. A harmadik, a jegyzőkönyvek, a május 23-ai 24-e ülésre vonatkozóan úgy látom, hogy nincs ellenvetés, úgyhogy ezeket elfogadottnak tekinthetjük. Akkor áttérünk a nyilvános meghallgatásra, mindjárt megtalálom a papírjaimat. Kezdjük mindjárt a rövid köszöntővel, vegyék úgy, hogy ezt elintéztem, és akkor Lechner úrnak át is adnám a szót, aki a jelentéstevünk parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is azt mondjam, hogy azért nem én vagyok a legfontosabb, hiszen akik itt ülnek körünkben, szakértők, ők a legfontosabbak, a szereplők itt ma délután, és hát az időkeret miatt sem akarom nagyon húzni az időt, mindenki ismeri a helyzetet. Ugye ott van az egyik oldalon az a kérdés, hogy az alapvető kérdésekről gondolkozzunk el, tehát az irányadó jog szempontjából milyen kapcsolódási pontokat kereshetünk, illetve találunk, és ezekből megegyezünk, tehát az anyagi jog és az eljárás jog az nemzeti hatáskörbe tartozó marad, vagy pedig uniós szinten próbálunk itt valamit kieszközölni, mik sok az eltérés. Ugyanakkor, ha megnézzük az eljárás rendet, még akkor is ugye minden dogmát értünk, és tudjuk, hogy egy-egy haláleset esetén mi történik a vagyontárgyakkal, akkor ugye az elmélet ott van az egyik oldalon, a másik oldalon viszont ott szerepel a valóság, ami nagyon sokszor nagyon különbözik az elmélettől. Ezért nagyon nehéz kívülről, hogyha az ember nem nőtt bele egy-egy jogrendbe, megérteni, hogy hogyan működik, hogyan kerül végrehajtásra egy-egy más jogrendszernek a rendelkezése. És ennek a fordítása is nagyon nehéz. Éppen ezért nagy örömmel tölt el, hogy sikerült megszerveznünk ezt a mai meghallgatást. Nagyon fontosnak tartom ezt, és nyilván mindannyiunknál nagy érdeklődésre tart számot ez a téma. A tanácskozások itt a parlamenten belül is, hát bízom benne, hogy a tanácson belül is eredményre, végeredményre fognak jutni. Én úgy gondolom, hogy nagyon pontosan kell itt eljárni, és itt a szakbizottságunkon belül szeptemberben is szavazni tudunk. Egy-két héten belül lesz még egy nagyon kimerítő eszmecsere, és akkor a kollégák módosítóit, illetve hát a saját jelentésem is itt van már önök előtt, tehát ezek birtokában, ezek ismeretében szeptemberben fogunk tudni szavazni itt a bizottságon belül, közben megnézzük, hogy a tanács meddig jutott el, és akkor mindent megtehetünk azért, hogy ennek a naptár évnek a végére lezárjuk ezt a dossziét. Sok a nehézség, mégis az a helyzet, hogy tulajdonképpen nem a tervezet hozta ezeket felszínre. Tehát az, hogy mások az elképzelések, más a jogi kultúra, a jogi keret, a jogi hagyomány más fogalmakkal operálnak. Ez adott volt, ez ismert volt, úgyhogy nem a tervezet generálta a problémát, azonban próbálunk most olyat megszövegezni, amely egyrészt javítja a helyzetet, ez így is úgy is megtörténik, hanem jó javulást szeretnénk kieszközölni. Úgyhogy a problémák számát minimálisra szorítanánk vissza. Ebben a szellemben szeretném most köszönteni egyik előadónkat, aki Ausztriából érkezett, ahol egyébként nagyon sok esetben hasonlatos a jogrendszer, de hát a monarchia tagjaként, volt tagjaként és a vele kapcsolatban álló országokkal kapcsolatban állóként be fogja mutatni az osztrák helyzetet és a hagyatéki eljárást. Aztán meghallgatjuk a francia képviselőnket, a közjegyzőt, Sászán urat. Következik majd a spanyol eljárásról beszámoló vendégünk, Patricia García Medero asszony. Nincs itt sajnos előttem, hogy melyik helyről érkezik, egészen pontosan a spanyol belőről, aztán az Egyesült Királyságból érkezett vendégünket hallgatjuk meg, Frimston urat. Sok szeretettel köszöntjük Önt is itt a szakbizottságon belül. Különleges helyzete van az Egyesült Királyságnak, hiszen az opt-out lehetőségével élt, ugyanakkor mindannyiunknak az az érdeke, hogy az Egyesült Királyság és Írország is részt vegyen ennek a rendeletnek a végrehajtásában aktívan és passzívan is, hiszen mindkét ország a határon átnyúló ügyekben erősen érintett. Fiszkász asszony is itt van körünkben, és ő is állást foglal majd a témában. Ennyit szerettem volna elmondani, úgyhogy Bitner úrnak adok elsőként szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő, Egyrészt a közjegyzői, másrészt pedig a, az elméleti síkról is szeretnék beszámolni. Három rendszer működik, amely elképzelhető, és nagyon sok EU-s tagállamban tulajdonképpen ez érvényben is van. Sok esetben automatikusan az örökösökre száll a hagyaték, de aztán ugye amennyiben nem kívánnak élni ezzel a joggal, akkor valamilyen módon ezt el lehet utasítani. Erre van egyfajta eljárás, nagyon sok esetben pedig a harmadik rész, ugye a végrendelet végrehajtása szükséges. Az angol száz jogrendszerben, jog ö, tradícióban ugye a végrehajtó, a végrendelet végrehajtójára ö, esik az a feladat, hogy a végrendeletet, mint ahogy mondtam, végrehajtsa. volt monarchia, de éppen Skandináviát és Lettországot is el, említhetném, ott más utat választottak. Ausztriában például a halál bekövetkeztével száll az örökösre a, a hagyaték, és az örökös tulajdonképpen egy visszavonhatatlan nyilatkozattal válik örökössé amit leadhat. És ezzel az a jog kerül a birtokába, hogy képviselje az örökhagyót tulajdonképpen törvényes úton. Akár többen is képviselhetik ezt közösen. Mindezt a közjegyzőnek ellenőriznie kell minden egyes elemét, ennek a végrendeletnek is, és mindennek tulajdonképpen egyfajta védő célzata van, hiszen védi a kiskorúakat, az ápolósra szorulókat, a hagyatéki hitelezőket, vagy a végrendeleti örökösöket. Egy másik dolog, hogy Ausztriában például a jogutódlás esetén csak kettő darab örököst ismer el az osztrák jog, aztán ugye bekapcsolódik az adóhivatal is, és a telekönyvben az örökösnek a bejegyzéséhez bizonyos feltételeket kell teljesíteni. Formális funkciót tölt ez be, de ellenőrizni kell és a közjegyző végzi ezt a feladatot, ami egyébként nagyon hatékony, hiszen súlypontok alapján jár el, és gyakorlatilag a részes felek között eljárási jogi kompetenciák birtokában jár el a közjegyző. Éppen ezért ez a személy ellenőriz, de kezelői mandátuma nincsen. Az európai hagyatéki tanúsítvány is természetesen szerephez juthat ebben a kontextusban, de fenn kell tartani azért a nemzeti jogból adódó rendelkezéseket is. A telekönyvbe való bejegyzéssel történik meg a, a, az öröklés, az örökös ö, ö, öröklésének az életbelépése, Gyakorlatilag a kérvények benyújtásának sorrendisége határozza meg az eljárást, itt csak formális javítási lehetőség van, amennyiben valahol hibát állapítanak meg, akkor elutasítják a kérelmet. Tehát a telekönyv az nem ö, alkalmas arra, hogy itt bárhol javítást eszközöljenek. A tanúsítvány az egy külön ö, ö, jogi eszköz lehet. Tehát a telekönyvi eljárás az eh, csak az eredményeket fogja eh, fel, eh, magában foglalni, viszont külön eljárást nem lehet indítványozni. Az Európai Uniós hagyatéki joggal szemben a hagyatéki eljárás Ausztriában eltér, már a, az eljáró hatóságnak a definiálása is más, hiszen itt, mint ahogy mondtam, a közjegyző is eljárhat bíróságként. Az irányadó jog az öröklés vonatkozásában az alkalmazás szempontjából is egy különálló terület. Az Európai Bizottság javaslatot tett, éppen ezért az osztrákok azzal kell, hogy számoljanak, hogy át kell, hogy alakítsák az egész eljárásukat, eljárásrendjüket, azonban nem ez a célja ugye a rendeletnek. Június 10-én 2011-ben született egy döntés tanácsban, és úgy tűnik, hogy ez azért előrelépést jelenthet itt az átalakítás kapcsán, de még nem zárta le ezt, és ezért azt kéri Ausztria, hogy a kivételeket érvényesíthessék. Ez az osztrák rendszer és más tagállamok rendszerei szempontjából is nagyon fontos lenne. Összességében könnyíteni hivatott ez a hagyatéki igazolás, a magát az eljárást, és úgy gondolom, hogy ez a telekönyvi bejegyzések tekintetében is így kellene, hogy legyen. Az európai polgár könnyebben kellene, hogy célhoz jusson, már csak azért is, hogy ennek a az igazolásnak a birtokában érvényesíthesse a jogait. Nyilván a, a közjegyzők üdvözlik ezt a tanúsítvány, de ahogy tudjuk, az ördög a részletekben lakozik, éppen ezért nagyon fontos lenne az összes ilyen részletet tisztázni, nehogy úgy járjon a polgár, hogy a végén hát, a rövidebbet húzza. Köszönjük szépen! ezt az igazán érdekes expozét. Én azt javasolnám, hogy menjünk automatikusan tovább, és Pascal Chasselnak adnám át a szót azonnal. Merci, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagy örömmel vagyok az önök körében. Többször volt már alkalmam arra, hogy az európai közjegyzőknek az álláspontját megvilágítsam, mint hogy egy munkacsoportnak vagyok az elnöke az Európai Uniós közjegyzői szervezetnek a megbízásából, de ha megbi, megbocsátnak a kollégáim ebből a szervezetből, akkor most nem az európai szervezetek a nevében fogok beszélni, hanem az európai eh, közjegyzők helyett a francia közjegyzőknek az álláspontját fogom megvilágítani önöknek. Több éve foglalkozunk ezzel a témával, és gyakorlatilag az a két alapelv, amelyik már megfogalmazott a 2005-ös zöld könyvben ö, a támogatásunkat bírja. Az két tétel, amelyről szó van, az nem más, mint a kollízió kollíziónak az eset, a jogi konfliktus, a különböző rendelkezéseknek, hosszabbának az ütközését hivatott orvosolni, illetve a másik pedig az anyagi jognak az érvényesítés a tagállamokban. Nos, hát mit is látunk azt, hogy tulajdonképpen nem csak egy evolúcióról, hanem egy revolúcióról van szó, amely lehetővé teszi Franciaország esetében is többek között az, hogy az Európai Uniós jogalkotás révén most egy egységes hagyatéki öröklési rendszer álljon fel. Nem fogom ismertetni a francia jogrendszert a e témában, de három észrevételt viszont megfogalmaznék a rendelet tervezettel kapcsolatosan, még pedig a gyakorlatnak a fényében. Így módon próbálom felhívni a figyelmüket arra, hogy mennyire jelentős rendelet tervezetről van szó. Az egyik tétel, amelyet kibontanék, a 17-es cikkkel kapcsolatosan, és a jövőben esetleg elhunyó embernek az örökösödési rendelkezésre rendelkezését veszi figyelembe. A második témaköröm az lesz, hogy kifejtsem, hogy a francia rendelkezések edébában hogyan alakulnak. A harmadik pedig téma, amelyet kifejtek, az a június 10-i globális megállapodás, kompromisszum, amelyet szeretnék még kommentálni. Egy gyakorlati példából indulj ki az első kérdés megvilágítására. Egy olyan esetről van szó, amelyet saját magam is megéltem, így a gyermekemnek tenkíthetem egy olyan francia jogász, tövetesen ügyvédről van szó, aki francia állampolgárságú, de Belgiumban dolgozik, és arról akart meggyőződni, hogy ha amennyiben elhalálozna Belgiumban, akkor nem a belga törvények, hanem a francia törvények lesznek rá alkalmazandóak. Nos, a francia jog nem ismeri a professzió jurisztak a jogkategóriáját, éppen ezért nem tetett más, mint a belga nemzetközi magánjognak a tételét alkalmazza a saját örökösödésére, amelynek a 79-es cikke előírja azt, hogy az adott személy megteheti azt, hogy meghatározza, hogy melyik tagállam szerint kell majd az örösködési eljárást lefolytatni. Nos, ezt megtehette hála a belga törvénykezési rendelkezések, mint hogy állandó jelleggel Belgiumban dolgozik ez a francia illetőségű állampolgár. Na, a francia jog ö, erre tehát nem adott eddig választ. De gyakorlatilag itt most, ha az új ö, rendelet érvényt kap, és a 17 cikke érvényesül, és szabadon választhatja meg bármely személy azt, hogy mely jog szerint kívánja az örökötési eljárást lefolytatni az utódjai által, akkor ez a korábbi tulajdonképpen ilyen kiskapus megoldás, amelyben a törvény szerint teljes mértékben jogszerű és lehetősége lehetővé vált, fölöslegesé válik, könnyedén megoldható. Na most ez az ügyvéd különben és hát tovább folytatom most a példát. Egy házassági szerződést kötött, és a francia közjegyzői joggyakorlat által nagyon gyakran alkalmazott tételt vette be a házassági szerződésbe, egy adományozási tételt, amely a házastársak között lehetőségként adatik meg. Na most az tény, hogy a külföldi jogalkotások ezt a fajta adományozási megoldást nem igazán ismerik. Itt miről is van szó? Arról, hogy ez a személy olyan vagyontárgyakkal rendelkezik, amelyek egy része Franciaországban található, más része Belgiumban, a harmadik része pedig az Egyesült Államokban, ahol korábban dolgozott az eddigi jogszabályok alapján óriási gondot okozhatott egy ilyenfajta vagyonnak az alakulása. Na most viszont ö, azt látjuk, hogy ö, azok az ö, tételek vé, ö, váltak megkérdezhetővé az új törvény, illetve jogszabály által, amelyek korábban ilyen nagyon bonyolult módon értékeltük az adományozás tekintetében egy-egy családon belül, akár a házastársnak a javára, akár pedig a gyermekeknek a javára az, hogy az adományozásnak, a donációnak a fogalma rendkívül elterjedt Franciaországban, mert hogy az adó kedvezmények erre messze menően érvényesülnek, oda vezetett, hogy ez egy nagyon elterjedt formává vált. De ugyanakkor azt látjuk, hogy más örökösödési törvény, akár egy másik ország részéről, amennyiben az érvényesül az adott személyre, teljesen a francia jogi megoldásokat megkérdőjelezheti, összeboríthatja, összedőlhetnek azon. Éppen ezért az egységes, örökösödési eljárás, amelyet előír a rendelet tervezet, óriási előnyt lehet. Továbbá, ott van az a másik szempont, amely lehetővé teszi, hogy szabadon válasszon a rendelkező, a hagyaték hagyó, óriási előrelépést lehetett. És hát gondoljunk még itt a hágai egyezményre is, amely szintén érvényesül a 61-es, 1961-es hárai egyezményre gondolok, anniban, amennyiben a végintkezelésben tett nyilatkozat is gyönyörűen érvényesülhet, mint hogy lehetővé teszi azt, hogy a rendelkező megérkezésében az illető személy eldöntse, hogy a szokásos helye szerint vagy a származási országa szerint érvényesüljenek az örökösödési szabályok. Ennek csak örülhetünk. Engedjék meg, hogy most kitérjek arra a kompromisszumra, amely június 10-én alult ki, alakult ki a ö, igazságügyi és belügyi tanácsi ülés során. Na most ö, itt nem a hivatalos álláspontomat fogalmazom meg, hanem egy gyakorlati szakembernek az álláspontját szubjektív véleményemet fogalmazom meg. Az a tétel, hogy kikerül most ára a kompromisszumnak az úgynevezett releváns szempontjai a tulajdon jognak a tervezetből egy nagyon üdvözölendő gond, illetve jelenség, nagyon üdvözölendő jelenség ez természetesen együtt jár azzal is, hogy a közjegyzőknek a feladata is figyelembe veszi ezt a szempontot, többek között az ingatlan bejegyzések tekintetében. Az ingatlan bejegyzések tekintetében Franciaországban megerősítésre nyert nemrégiben egy olyan törvény született, amelyet ki kell emelnem, és amely a jogi szakmáknak a modernizálása címét viseli, és amely 2011. március 28 éjáról datálódik, tehát néhány hónapos, és ennek keretében még inkább megerősödött az a szerepkör, amelyet a francia polgári törvénykönyv keretében a közjegyzők kaptak, összhangban az 710-es cikk ötös belkezésének értelmében a polgári törvénykönyvet idézem eh, tekintetben, amely lehetővé teszi, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos bejegyzéseket a közjegyzők végezzék Franciaországban, legyen szó bármely jogi aktusról, közokiratról. Nos, ez rendkívül fontos fejlemény, és az a politikai irányvonal, amely megfogalmazódott, most ismételten megismer, megerősítésre került, hála ezen egészen új keletű francia jogalkotási eszközzel. Most pedig hagy térjek ki az európai örösöködésére. Itt egy olyan jogi aktusról van szó, ami sui generis, és amelynek egységes jogkövetkezménye lesz valamennyi tagállamban. Gondolom, hogy erről a következő hetekben rengeteg szó esik majd. Viszont én most szeretnék leginkább foglalkozni a 37-es számú észrevétellel. Ha ezt jól értelmezzük, akkor a jövőbeli európai örökösödési tanúsítvány lehetővé teszi azt, hogy egyik tagállamban, vagy bármelyik tagállamban bejegyzés szülesen az illetékes hatóságnak a felügyelete alatt, amely hatóságot a tagállam, az adott tagállam jelöl ki számtalan alkalommal a francia közjegyzők már kifejtettek ezzel kapcsolatosan egy álláspontot. Nevezetesen az, hogy ez az európai tanúsítvány összhangban lesz azzal a jogeszközzel, amely a francia jogrendben létezik e, tekintetben. Gyakorlatilag itt egy olyan bizonyítákról, bizonyítékról, tanúsítványról lesz szó, amely lehetővé teszi a bejegyzést a dokumentum láttán. Azaz az egyszerűség és a biztonság útját választotja a jogalkotó az európai szintedet tekintetben. Márpedig a francia közjegyző és az a gyakorlati szakember, amely jó magam is ebben a tevékenységben utazik, csak örülhet egy ilyenfajta feleménynek. Nagyon szabad ez a meghallgatás, és ha megengedik, akkor nagyon egyszerűen és ismételten önmagamat mondanám azt, hogy rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy ez az új rendület megszülessen és jóváhagyásra kerüljön. Köszönöm szépen, elnök úr! Ja, vielen Dank, Maitre. Köszönöm szépen. Köszönjük Sasán asszony, úrnak. Nem akarok most semmilyen kommentárral érni, de természetesen majd a nyilvántartásba való felvétel és az, hogy utána a vagyoni jog hogyan rendeződik, ez másként működik az egyes országokban, mert Ausztriában Bittner úr ugye a a regiszterbe való felvétel nem konstitutív, hanem a bíróság dönt. Arra szerettem volna csak utalni, hogy a regiszter fogalom eh, nem biztos, hogy mindenki számára megoldotta a problémát. Igen, én is ezt vallom. Ausztriában ugye kivételes helyzetben vagyunk, hiszen a regiszterbe a nyilvántartásba való felvétele megszületik a vagyon eh, jog úgyhogy próbáltuk feltárni a lehetőségeket, hogy hogyan lehetne itt tovább lépni. Azért szerettem volna csak utalni erre, mondja az elnök, mert ugye sok esetben hallottuk, hogy a nyilvántartásokat regisztereket nem szerettük volna megbolygatni, de még egyszer mondom, nem ez volt az egyetlen probléma. Most pedig Mediérő asszonyt szeretném megkérni, hogy ő adja elő a beszámolóját. Perdón. Buenas tardes y perdón. Gracias por darme la palabra, señor presidente, señor. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen elnök úr, köszönöm szépen jelentevős úr. Köszönöm a felkérésüket, és ha megengedik, akkor most néhány észrevételt fogalmaznék meg az örökösödéségi joggal kapcsolatosan Spanyolországban, a, ma, a nemzetközi magányoknak az érvényesüléséről beszélnek, illetve az európai rendeletnek a hatásairól. Nos, nézzük meg először is azt, hogy milyen törvény érvényesül Franciaországban, ö, ö, Spanyolországban e témában. A spanyol törvény, amelyben itt ütközés van a különböző jogszabályok között, akkor is a spanyol szabályok érvényesülnek. A vagyon átadás tekintetében alapvetően a polgári jogi rendelkezéseket kell figyelembe venni. Attól a percről kezdve, hogy az örök kös elfogadta az örökhagyó által hagyott vagyonakot, attól a perctől kezdve gyakorlatilag az elhunyt személy helyett tulajdonosá válik az örökös. Amennyiben viszont harmadik személy közben járása, illetve közben lépése születik, illetve egy harmadik személy által vagyon kezelés történik, akkor a bíróságnak a fellépése mindössze csak a vitás esetekben nyilvánul meg. Ilyenkor leltározás képzik, leltárba veszik a vagyontárgyakat, és ennek fényében járnak el. Akkor, amikor a, az örökösök, felmenők, vagy pedig a lemenő ágon lévő rokonok, akkor ilyenfajta bírósági eljárásra nem kerül sor. A végrendeletben megjelölt örökösök önkéntes alapon kerülnek kijelölésre. Kellő határidővel előfordulhat az is, hogy kiderül, hogy nincsen általános végrendeleti örökös, és ilyenkor a természetes örökösök töltik be az örökösi funkciót. A vég intézkedésnek a szerzője rendelkezik arról is, hogy a 912-es cikke a spanyol polgári törvénynek hogyan érvényesüljön. A az általános végrendeti örekes a 907-es cikknek kell, egy eleget tegyen, a polgári törvénykönyvre utalok itt. Ez a kötelezettség megszűnik azonban, mihelyest a természetes örökösök vállalják át, illetve veszik át ezt a funkciót. Lehetőség van erre arra is, hogy egy vagyonkezelő, egy örökösödési vagyonkezelő kerüljön kijelölésre, vagy pedig egy bíró. Más örökös ezt a fajta vagyonkezelő funkciót nem tölthetik be, és az adott személy, a vagyonkezelő csak a vitás esetekben nyilvánulhat meg, az örök részekben járhat el, és a vagyon átadásban illetékes, akkor, amikor akkor, amikor olyan cégekről van szó, amelyeknek a tulajdonosi jogát a túlélő házastárs fogja betölteni. kellő megosztásra is természetesen szükség van, ez vagy megtörténik természetes úton, vagy pedig vitás úton történik meg. A kiskorúak esetében külön kijelölnek ilyen vagyonkezelőket adott esetben. Persze vannak itt is kivételes eljárások a kiskorúak esetében, többek között akkor, amikor megváltozott képességű személyek érintettek az örökösödésben. Ha ilyen történik, akkor külső vagyonkezelő kerül kijelölésre. A spanyol polgári törvény 31-es cikke lehetővé teszi azt, hogy az új túlélő élettárs vagy házastárs rendelkezzen az őt megillető örök résznek a sorsáról. ha az örökös elfogadja az örökséget, Mihály erről nyilatkozott, akkor ez a jognyilatkozata visszamenő hatályú, mégpedig a halál bekövetkeztetése időpontjáig nyúlt vissza, és elkezdődhet az örökösödési eljárás. Lehetőség van itt arra, hogy hallgatólagos megállapodásokkal alakuljanak ki, vagy expressis verbis fogalmazódjanak a különböző tételek, és leltárba vétel történjen a túlélő vagyonáról. Harmadik személynek a közben járása nem jelenti azt, hogy a vagyon átadása kerül a javukra. A végrendeleti örökösök, a vagyonkezelők, a, a csökkentett, fogy, illetve megváltozó képességű örökösöknek az esetében a megtörténnek a kellő eljárások, fideikommiss eljárásban is többek között, amennyiben az eljáró vagyonkezelő természetesen jogosult ilyen feladatoknak az ellátására. Adott esetben kettőször és háromszoros is lehet, itt az összetettsége az ügynek attól függően, hogy hányan kívánnak jogos, hívá, tekintik jogosultnak magukat az örökségre a különböző jogszabályok egy része tovább fog élni az európai rendeletnek a hatályosodása után is, miközben a jogi kollúzió esetében a nemzetközi magányok területén, amennyiben ö, jogütközés van, tehát a szabályokat tovább kell árnyálnunk. A jogkompetenciára gondolunk, az illetékeségi szabályokra, illetve a nemzetközi esetek esetében a nemzetközi vagy más országnak a jogának az elesmérése tekintetében is tovább kell, hogy fejlődjön a jogalkotásunk. Na most térjünk át a szokásos tartózkodási helynek a fogalmára. Ha csak nem történt az, hogy az örök hagyó egy más jogrendet rendelt meg, mint a saját állampolgársága szerinti jogrendet, akkor az érvényesül, ami a szokásos tartózkodási helyi országában jogrendként működik. A szokásos rendelkezési, szokásos tartózkodási helyt alkalmazó különben Spanyolországban, miközben lehetőség van eddig is különben a végrendeleti úton dönteni arról, az örökhagyó esetében, hogy adott esetben a saját állampolgársága szerinti jogot kívánja alkalmaztatni, amennyiben persze nem spanyol illetékségű emberről van szó. Áttérek most az tanúsítványnak a kérdéskörére. Egy igazi európai tanúsítvány jöhet létre ügyben. Ez rendkívül fontos fejlemény. Persze ennek keretében pontosan kell rögzítenünk azt, hogy mit is értünk szokásos tartózkodási helyen. Ez, ha bekövetkezik, ez egy jelentős előrelépés lesz. Nagyon jelentős azon személyeknek a száma, akik Spanyolországban dolgoznak, ott van a szokásos tartózkodási helyük, miközben egy másik tagállamból származnak, illetve hát vannak olyanok is, akiknek szinte kettő tartózkodási helye van. Az ilyenek esetében rendkívül nehéz eldönteni, hogy mely szokásos tartózkodási helyet vegyük figyelembe. Gyakorlatilag kettő van az ilyen személyeknek, és az egyik lehetőség az lenne, hogy a, azon záradékokat vegyük figyelembe, amelyek szerepelnek például, például a különböző adóügyi egyezményekben, amelyek lehetetlenné teszik, kiiktatják a kettős adóztatásnak a műfaját. Ilyenfajta kitételek tennék lehetővé azt, hogy pontosan meg lehessen határozni, hogy az adó ügyletékessége az adott személynek hol van, és ezt vehetnénk figyelembe az öröklés szempontjából olyan esetekben, amikor az adott személynek kettő tartózkodási helye van. Veszem most azoknak az esetét, akik egyetelműen Spanyolországban rendelkeznek szokásos tartózkodási helyjel. Itt az informatika lehet a segítségünkre többek között a végintézkedések, a végrendeletek megfogalmazásában ezeket hitelesíteni kellene, talán kevésbé szigorú feltételek között, mint ahogy ez idáig történt. Na most tudni kell azt, hogy Spanyolországban a polgári jogi eljárás keretében, mindez rendkívüli módon szabályozott, szabályozott terület, de mégis azért egy sor olyan kérdés van, szakmai, jogi szakmai kérdés, amely nyitott. Vannak olyan megoldások, amelyeket a spanyol jogrend nem ismer például el. például az öröklés, az adományozás, a különböző örökösödési több lépcsős eljárások gondot okoznak a francia, a, pardon, a spanyol jogrendben. Előfordulhat az, hogy anyagi jogi kollízióval szembesülünk. Itt arra van szükség, hogy egy elmélyült elemzést végezzünk, hogy meg tudjuk ismerni a dolgoknak a mikéntjét, lényegét, mint hogy ez történt több tagállamban is, ahol lehetőség van arra, hogy a, az alkalmazandó jogszabályt megválasszák. Tehát attól a percről kezdve, hogy megnyílik az öröklési eljárás. És vegyünk most egy példát. Mondjuk van egy, egy német házaspár Spanyolországban van az szokásos tartózkodási ö, helyük, a gyermekeik Németországban vannak, a vagyonuk is ott van, ö, ugyanakkor ö, a vikendházuk az Spanyolországban van, és aztán úgy döntenek egy időponton túl, hogy Spanyolországból visszatelepülnek Németországba, miközben elhalálozik az egyik személy, vagy akár mindketten végrendelet nélkül, akkor oda jutunk, hogy gyakorlatilag semmit nem örökölnek majd az örökkösek, ö, és ö, gyakorlatilag még akkor is, hogy ez ártalmas lesz a saját érdekeik számára, megtehetik azt, hogy úgy döntenek, mármint a házastársak, hogy a német jog mellett voksolnak, amelyet jobban ismernek, és ez által a gyermekek nem csak egy nyelvi kapcsolatot őriznek meg a szüleik tartózkodási helyével, semmi mást. A az európai örökösödési nyilatkozat ezzel szemben, illetve tanúsítvány egyre kívül pozitív fejleményt fog hozni, egyszerűsíti majd az eljárásokat. Ugyanakkor nagyon kell figyelnünk arra, hogy hogyan fogjuk ezt gyakorlatban értelmezni, többek között a nyilvántartásokban való bejegyzések hogyan történnek a 20A és a 20B cikk például, rendkívül izgalmas ez tekintetben. Azon nem spanyol illetékes személyek esetében, akiknek mondjuk vikendháza van Spanyolországban, országokban mi történjen, erről is majd szólnunk kell. Szükség van arra, hogy egyszerűsített legyen az eljárás, egyszerűsüljön az, és a jelenlegi eljárásokat is lehessen érvényesíteni általánossává, általánosát téve őket az ingatlan vagyon öröklése esetében. Ugyanakkor szükség van arra, hogy a kellő szakembereket is igénybe vegyük például ilyen esetekben. Köszönjük szépen! Nos, ha Németországban kapok kérdést ezzel kapcsolatban, mindig arra szól a kérdés, hogy na, mi is van akkor a német nyugdíjasokkal Majorkán vagy Spanyolországban, hát hogy is lesz ez velük? Úgyhogy ez egy nagyon fontos téma volt. De hát Elzászban, vagy Lotaringiában, vagy Dél-Franciaországban is hasonló problémák jelentkeznek, ott is ismert ez, csak éppen fordította, fordítottan. Akkor most az Egyesült Királyságból érkezett szakértőnket kérjük fel, Frimzon urat parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm. Herr Lechner. Először is azt kell elmondanom, hogy Nagy-Britannián belül Angliát és Velszet tudom képviselni, noha alapvetően az egész eljárási jogrend egész Egyesült Királyságban ugyanaz, Skóciában a tárgyi tételes jog az, az azért eltér. A önök elsősorban a tulajdon átszállásával illetve az ingatlan tényleges birtoklásával kívánnak foglalkozni. Én azokkal a bírói végzésekkel foglalkoznék, amelyek jogot adnak a hagyaték kezelésre. Én személy szerint örülnék annak, hogyha Nagy-Britannia opt-in mellett döntene. Örülök annak, hogy a kormány vizsgálja ezt a helyzetet, és örülnék annak, hogyha úgy döntenének, hogy belépnek eh, a personal representative az a kifejezés, amely a eh, végreha, az olyan vagy, eh, hagyatéki végrehajtókat is magában foglalja, akiket a végrendeletben neveznek meg, és azokat is, akik, akiket a bíróság nevez meg. E, nyilvánvaló, hogy a két különböző típusú végrehajtó jogosítványai eltérnek. A végrendeleti végrehajtó végrehajtási joga és hatásköre a halál pillanatában azonnal beszáll, megáll, bocsánat, még e, a másik e, végrend, a hagyatéki végrehajtónak a bíróság határozatával áll be az adminisztrátori joga tehát a bírósághoz ilyen végzéseket, és innentől kezdve képviselhetik ezek a végrehajtók a hagyatékot. Külön kezeljük az Egyesült Királyságon belül az alkalmazandó törvényeket, illetve az alkalmazandó joghatóságokat és a hagyaték kezelést. Én ezzel az utóbbival fogok eh, foglalkozni. Azokkal az ügyekkel, amelyek vagyonkezelési kérdések, és olyanok, amelyek öröklési ügyek, szintén öröklési tételek, illetve kérdések, azok szintén elkülönülnek. Nagy-Britanniában mi mindig úgy gondoltuk, hogy szükséges egy bírói végzés ahhoz, hogy eh, Nagy-Britanniában eh, levő vagyonnal, hagyatékkal, eh, hagyatékkal kapcsolatban rendelkezzenek. A Nagy-Britannián belüli hagyaték kezelése az a helyi jogra tartozik, ez a főszabály. Tehát, ha nagy-Britanniában, illetve Anglián és Velszen belül van a hagyaték, a vagyon, akkor szükség van egy ilyen meghatalmazásra, bírói meghatalmazásra. A bíróságnak azonban csak akkor van joghatósága, hogyha az adminisztrátort kinevezték a bíróságnak, nincsen joghatósága addig, amíg ezt az adminisztrátort ki nem nevezik. Milber Snell kontra Evans ügyben mondták ezt ki, ahol is a család nem volt perképes, mert nem rendelkezett felhatalmazással, mint vagyonkezelő, és innentől kezdve nem indíthatott eljárást. Hogyha valaki anélkül hal meg, hogy angol tartózkodási helye lenne, E, és egyébként pedig nincsen Angliában vagyona, akkor is lehetséges egy ilyen adminisztrátor kinevezése az ő e, hagyatékának vonatkozásában, mint ahogy ez történt a Haji Janu e, ügyben, ahol ahol egy nagyon érdekes bírói ítélet született a Brüsszel egy rendeletre hivatkozva. Később kitérek majd arra, illetve arra gondoltam, hogy arról beszélnék, hogy hogyan lehet ilyen bírói eh, felhatalmazást vagy végzést kapni, illetve gondoltam azt, hogy érdekelheti önöket a volt gyarmati ügyek eh, témája, hogy hogyan lehet egy Angliában megszerzett eh, hagyatéki, hagyatékkezelői felhatalmazást máshol alkalmazni, illetve egy máshol Eh, kimondott hagyatékkezelői felhatalmazást eh, Angliában érvényesíteni. Nyilván ez azoknak az országoknak a viszonylatában érvényesül, amelyek korábban eh, angol gyarmatok voltak, illetve a, a Commonwealth-hez tartoznak, de ide tartozik például Ciprus is. Hogyha nekem van egy angol hagyatékkezelői felhatalmazásom, akkor azt Angliában, Cipruson egész egyszerűen a bírósággal le kell pecsételtetni, ezzel jóvá van hagyva, nem kell újra bizonyítani a felhatalmazásomat. De ugyanez igaz fordítva is, tehát ha Ciprusban bocsát ki a bíróság egy ilyen igazolást, egy ilyen végzést, akkor egész egyszerűen az angol bíróság azt lepecsételi, elfogadja bizonyítottnak, nem kell újra bizonyítani azokat a tényeket, amelyek a végzés mögött vannak és innentől kezdve kezelheti azt a vagyont, illetve rendelkezhet azzal a vagyonnal, amely Nagy-Britanniában található. E, Amerikában kicsit más a helyzet, 50 á, 15 állam e, fogadta el az egységes e, hagyatéki kódexet, az amerikai egységi hagyatéki kódexet, és ezek az államok, ez a 15 tagállam szintén elfogadja a más országban kiadott bírói igazolásokat, bírói felhatalmazásokat. Innentől kezdve lehet ezekben az államokban angol bírói e, igazolásokat, tanúsítványokat felhasználni e, az Egyesült Államok 15 tagállamában. Hogyha a, e, van egy angol végrendelet, amely megnevez egy végrehajtót, akkor nagyon könnyű e, ezt bírósággal elismertetni. E, más esetben ez e, bonyolultabb. Ugyanakkor a joghatása fontos ezeknek a bírói elismeréseknek, mert ez Angliában és Velszben azt jelenti, hogy ez a személy rendelkezik onnantól kezdve a hagyatékkal. Tehát ha a végrendelet határozza meg a végrehajtó személyét, akkor Angliában és Walesben automatikusan a hagyaték az a végrehajtó fennhatósága alá kerül. Ha nincs ilyen végrehajtó, akkor a bíróság nevez ki egy adminisztrátort, és ő fog rendelkezni a vagyonnal, illetve ő kezeli a hagyatékot. Előfordul, hogy maga ez a személyes képviselő egyébként a tulajdonosa is, illetve tulajdonjogi kapcsolata is van azzal a hagyatékkal, és adott esetben később ebből elégíti ki a többi örököst, illetve a hagyatéki hitelezőket is. A főszabály az, hogy az Angliában tevékenykedő hagyatékkezelőknek nincsen olyan kötelezettsége, hogy a más országban levő hagyatéki részekkel is foglalkozzanak, és ez egy potenciális konfliktust vet fel. Adott esetben egy ilyen rendelet Angliában való érvényesítésekor az angol hagyatékkezelő eh, szintén jogosult lesz eh, ezeket a más országokban fekvő hagyatéki részeket eh, kezelni. A hagyatékkezelő személyes felelősséget visel a hagyatékért, sőt a személyes felelőssége annak elosztásáért, a hitelező kielégítéséért, az adók és illetékek befizetéséért is személyes felelősséget visel. Ettől eh, menekülhet részben akkor, hogyha Londonban E, hirdetményt bocsát ki a hagyatékkal kapcsolatban, felhívva a hagyatéki hitelezőket. E, amennyiben ezt megtette, akkor a később jelentkező hitelezőkkel szemben mentesül a személyes felelősség alól. Igaz, hogy ez később, e, ez a később jelentkező hagyatéki hitelező a már kiosztott hagyatékból megpróbálhatja kielégíteni igényét. Most néhány javaslatot tennék arra, hogy esetleg a 19 eh, cikk 19-es cikk második bekezdését hogyan lehetne egy kicsit kiigazítani, hogy a brit jogban personal representative-nek nevezett eh, jogintézmény re is érvényesíthető legyen, és eh, remélem, hogy tényleg Anglia majd az opt-in mellett dönt, és onnantól kezdve ezt alkalmazni lehet. Nagyon szépen köszönjük Princeton úrnak. Hát vannak más problémák, amelyekről ma már nem tudunk beszélni, hiszen ott van hogy a kezelők és a végrehajtás kérdése Velszben, Angliában. És hát ez nem fér a mai napi rendünkre, sajnos. Liman úrnál az előbb megnéztem, hogy kik mások vannak még itt más országból. Nyilván nem azért tettem ezt, mert nem akartam, hanem elfelejtettem. Most Léman úr következik. Köszönöm szépen, örülök, hogy eljöhettem ma és beszámolhatok önök előtt. Valóban úgy van, hogy jogász vagyok, és nem csak a steppet képviselem ma, hanem a német ügyvédek csoportjának azon részét képviselem, akik az örökésülési joggal foglalkoznak. A végrendeletek végrehajtásával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy ez más európai rendszerekkel összehasonlítva nem csak egy végrehajtási módozatot foglal magában, hogy a hagyatékból lehessen például adósságokat kiegyenlíteni többek között, hanem megvan a lehetőség annak is, hogy hosszú távon történjen ez a végrehajtás, ami akár 30 évig is eltarthat. Különleges esetekben egy-egy szerződő részes fél esetében egész életen át is tarthat. És ez egy olyan alternatíva, amely nem ritka, mert hogyha az örökösök például kiskorúak, vagy fogyatékossággal élők, akkor ezt szokták alkalmazni. Hogyha a fiatal szülők kiskorú gyerekekkel próbálják a hagyatékukat elrendezni, akkor ilyen esetben ezt a hosszú távú hagyatékot szokták választani. Ez különösen akkor kap nagy hangsúlyt, hogyha igen vagyonos szülőkről van szó, akik megkívánják előzni azt, hogy a gyerekek mondjuk a nagy vagyonra való tekintettel hamarabb befejezik az iskolát, anélkül, hogy bármiféle szakmát, vagy egyetemi végzettséget, vagy felsőoktatásban részesültek volna, annak reményében, hogy úgyis milliómosá válnának. Tehát a nagykorúságig, akár 16 évesen egy gyámot neveznek ki, amennyiben elveszti a szüleit egy-egy ilyen gyermek, kiskorú gyermek, és ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy a gyerekek mondjuk hamarabb kikopjanak az iskolából a nagy pénz reményében. Éppen ezért a 108-as módosító úgy gondolom nagyon is üdvözlendő, az az, hogy az örökösödési tanúsítványt ne csak három hónapra korlátozzák, ami az érvényességét illeti. Sajnos azonban az nem teljesen világos számunkra, hogy egy ilyen tanúsítványt akár előre is 30 évre tegyenek érvényessé. Főleg, hogyha hogy egy külföldi az illetékes hatóság, a, a, a, nincs meg még a bizalom. Azt a kérést kaptam, hogy az örökösödési szerződésekre és a közös végrendeletekre térjek ki. Ugye ezeket a szerződéseket közokiratba kell, hogy foglalja a közjegyző, miközben a közös végrendeleteket akár kézzel is írhatják. Az örökösödési szerz, öröklési szerződéseket, mint ahogy mondtam, tehát közokiratba kell foglalja a közjegyző, ebben szerepelnek a különböző öröklési módozatok, és mivel ezek nagyon sok esetben kölcsönös jellegűek, tulajdonképpen a másik fél tájékoztatása és tudomása nélkül nem lehet módosítani, azaz ha új végrendeletet ír a, az egyik szerződő fél, akkor az nem lesz érvényes. A közös végrendelet, például élettársi vagy házastársi kapcsolatban élők esetében bizonyos feltételek mellett érvényesek, ezeket most nem kívánom felsorolni, de ezeknek is kötelező ereje van, amelyek a másik partner élettartamára vannak korlátozva. Tehát aki egy ilyen közös végre rendeletet ír, akkor mindaddig, amíg még él a partner, tulajdonképpen új végrendelet formájában módosíthatja, amennyiben közjegyző ezeket ellenjegyzi, és a másik fél tudomására hozzák. Azt gondolom, hogy ez egy olyan koncepció, amely azt biztosítja, hogy a másik fél is rálát a módosításokra, és reagálni tud, amennyiben új végrendeletet kíván az megfogalmazni. Amennyiben elhalálozik az egyik partner, akkor tulajdonképpen kötelező érvényű marad a közös végrendelet. Tehát a későbbiekben egy ilyen közös végrendelettel szemben nem lehet fellépni új végrendelettel. Nem lehet tehát ezt már módosítani. Ebben az összefüggésben szükségszerű lehet, hogy a 16-os és a 17-es cikk, valamint a 18-as cikknek az alkalmazási hatáját felülbírálják, illetve hát megvizsgálják. Hagy mondjak erre mindjárt egy példát a saját praxisommal. Ha egy svéd állampolgár, aki IT specialista, Darmstadtban dolgozik az ezánál, német partnere van, közös gyermekeik is vannak. Jelenleg még nincs lehetőség arra, de bízunk abban, hogy a rendelet révén hamarosan lehetőségük nyílik arra, hogy közös német öröklési szerződés vagy közös végrendeletet fogalmazhatnak meg, ahol egymást nevezhetik meg örökösként, vagy a gyermekeiket majd pót örökösként. amennyiben Németországban élnek, és a tartózkodási helyük szokásuk szerint a német, akkor tulajdonképpen úgymond sima ügyről van szó, hiszen közjegyűi okiratba foglalták a közös végrendeletüket, és ha kézzel írták, akkor is ez lesz az irányadó, de a német örökösödési jog lesz az irányadó jog. Amennyiben Svédországba visszaköltözik a férj, azért, mert mondjuk munkáltatót vált, és Svédországból dolgozik, Svédországban dolgozik, és csak a hétvégén tér haza Németországba a családjához, abban a reményben, vagy olyan megegyezéssel, hogy előbb-utóbb majd követi őt a családja Svédországban, hogyha gyerekek befejezték az iskolai tanévet, és hogyha a svéd állampolgár módosítja például a kívánságait, a végrendeleti kívánságait egy új végrendelettel, akkor a kérdés az, hogy mi történik ezzel az öröklési szerződéssel. Hogyha továbbra is a német örökösödési jog lesz az irányadó, akkor ez nem probléma, hiszen az új végrendelet, amelyel például a titkárnőjét nevezte volna meg örökösként, érvénytelen lesz. Ez lenne a helyzet, hogyha nem tette volna át, vagy tenné át Svédországban a szokásos tartózkodási helyét. Van azonban egy kis probléma. A 16-os cikk értelmében, hiszen lehetősége van arra, hogy a svéd örökösödési jogot választja, amely nem ismeri a német örökösödési jogot. És a svédek azt tételezik föl, hogy az új tanúsítva, az új végrendelet lesz az irányadó. A 18-as cikk, a rendelet 18-as, rendelet tervezet 18-as cikke azt mondja ki, hogy a hipotetikus öröklésre irányadó jog lesz az irányadó. Tehát amikor az öröklési szerződést kötötték, és akkor halálozott volna el a férj, akkor melyik lesz az irányadó jog? Ugye annak idején még Németországban volt a szokásos tartózkodási hely. A szöveg viszont meglep, hiszen a 16-os cikk azt mondja, hogy a hagyaték egy irányadó jog alá tartozik, a másik oldalon viszont a szokásos tartózkodási helyre vonatkozik az irányadó jog. Tehát itt némi ellentmondás van. Az öröklési szerződést Németországban kötötték, tehát a német jog lenne az irányadó, egyébként is lehet, hogy a hagyatéknak csak egy részére terjed ki a végrendelet, tehát a 16 as cikk e az irányadó, vagy a 18-as cikk, hogy a német jog kőbe vésetett mindaddig, amíg az új végrendelet ennek a, az érvényességét nem törli. Tehát jó lenne, hogyha itt tiszta vizet önthetnénk a pohárba. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Léman úr! Hát lehet, hogy ezek német specialitások, de amit ön itt elmondott, az a saját módosítóimnál is előfordult. A 18-as cikkre vonatkozóan én is terjesztettem elő módosítót, de ön úgy gondolja, hogy akkor itt nem fedi le ezt a területet a módosító. Hát én nagyon hálás vagyok ezért a módosítóért, mert nem tudom, hogy egyébként a különböző rendelkezésekre egyáltalán odafigyeltek volna-e, mert nem a 18-as cikkben szerepelnek ezek. Az ön módosítója a közösségi végrendeletek vonatkozásában helyes irányba megy, de a 18-as cikk szerintem csak akkor oldja meg a helyzetet, hogyha elmozdulunk a jogválasztás felé. Tehát ha valaki például költözik, akkor ugye más lesz a helyzet, az irányadó jog, és itt még nincs megoldás. Köszönöm szépen, hát, hát ha sikerül megállapodásra jutunk e kérdésben ma délután, most pedig Beatrice Póti Fiszkének adom meg a szót. Jó, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, arra kértek meg, hogy röviden beszéljek a célvagyonok szerepéről az öröklési jogban. Hadd mondjam el, hogy jelenleg az egyes cikk harmadik bekezdése kizárja ezeket a célvagyonokat a rendeletből, Én eh, mind Angliában, mind pedig Olaszországban dolgoztam ügyvédként, éppen ezért eh, kicsit köztes eh, szerepet, köztes helyzetben vagyok, ismerem a common law-t is, illetve a római jogalapú európai kontinentális joghagyományt is. Én azokról a célvagyonokról fogok beszélni, amelyek akkor keletkeznek, amikor meghal valaki, vagy végrendeletben hoznak létre ilyen célvagyont. Én másfajta vagyonalappal nem fogok itt foglalkozni, amely akkor teremtődik, amikor még életben van az adott személy vagy élők közötti. A célvagyon az úgy keletkezik, hogy a célvagyon létrehozója átadja a megbizottainak ezt a, a célvagyont, és ezek a, a trustinak nevezett vagyonkezelők a célvagyon kedvezményezetjeinek érdeke szerint kell, hogy kezeljék a vagyont. Ez az érdek, ez a célvagyon létrehozó jogi instrumentumban van meghatározva. A amikor a célvagyont eladják, akkor a kedvezményezetteknek megszűnik a státusza. Lehet a célvagyonban ingatlan vagyon, földvagyon, illetve gyakorlatilag bármilyen típusú vagyon. A célvagyon létrehozója jogi értelemben épp kell, hogy legyen, amikor létrehozza ezt a célvagyont, tehát rendelkező képes kell, hogy legyen a saját vagyonáról. E, emellett a szándékot kell tisztázni, illetve annak kell nyilvánvalónak lennie, e, a vagyont kell meghatározni pontosan, illetve a kedvezményezetteket kell még meghatározni. Csak hogyha mind a három dolog meghatározható, akkor érvényes a célvagyon rétrehozása. E, itt most, eh, ahogy mondtam, az örökléssel kapcsolatos célvagyonokkal foglalkozunk csak ahogy a Nagy-Britanniában a végrendeleten alapuló célvagyont az angol jog szerinti kellékekkel kell létrehozni. Meg kell határozni, hogy kik a vagyonkezelők, kik a vagyonnak a kedvezményezettjei, mi tartozik bele a, a trustba, és ezt kezeli a célvagyon kezelője a végrendeletnek megfelelően. Az kétféle lehet a végrendeletileg létrehozott célvagyon. Az egyik a diszkrecionális célvagyon, amely azt jelenti, hogy a vagyonkezelő teljes felhatalmazással rendelkezik a vagyon kezelésére, természetesen azzal a feltétellel, hogy a kedvezményezett javára és érdekében kell eljárnia, megfelelve a célvagyont létrehozó instrumentumban leírtaknak is. A diszkrecionális jogok mértéke a, ezt végül is a célvagyont létrehozó dokumentum eh, szabja meg, amely tartalmazhat egyfajta kívánságlistát, akár egy informális dokumentum is lehet, Eh, amely eh, változó részletességű, és eh, amely tartalmazza az örökhagyónak a, a szándékát és kívánságait. Ugyanakkor ez a vagyonkezelőt nem feltétlenül köti, mert az ő diszkrecionális joga abszolút. Ilyen célvagyont akkor hoznak létre, hogyha a célvagyon létrehozója, az örökhagyó nem akarja megkötni a kezét a vagyonkezelőnek, nem akar az jövőre nézve dönteni, hanem megbízik a, a vagyonkezelőben, a trustee-ben, hogy később ő járjon el ebben az ügyben. A diszkrecionális célvagyon kedvezményezettjei mindössze reménykedhetnek abban, hogy a vagyomból juttatnak nekik, de nincsen ilyen alanyi joguk arra, hogy a vagyomból részesüljenek. Ez megint csak a kívánságlistában van részletezve. Van egy olyan vetülete ennek a célvagyonnak, amely kicsit hasonlít a haszonélvezethez, miszerint valaki a gyümölcseit használhatja, a, a jövedelmet élvezheti, majd ezt követően, amikor az ő ilyen joga megszűnt, száll át a célvagyon a kedvezményezetre. Ami a célvagyon felhasználását illeti, az hasonlít arra, amiről a német kollega is beszélt. Ezek a célvagyonok a kiskorúak, illetve a, az egyéb módon cselekvésükben korlátozott személyek javára vannak elkülönítve, adott esetben a gyermek eléri nagykorúságát, vagy egy cselekvőképtelen személy esetében élete végéig ezt a célvagyont az ő javára kezelik. Amikor a célvagyont létrehozzák, akkor az egy olyan személyre száll, illetve egy olyan személy kezelésére száll, amely, akiben teljes mértékben megbízik a célvagyon hagyója, a settler adott esetben meg lehet osztani a célvagyont oly módon, hogy a fele a hátrahagyott házastárs javát szolgálja, a másik fele pedig megosztásra kerül a gyermekek között. Az öröklési jog vonatkozik az ilyen jellegű célvagyonokra is, és, és az alkalmazandó jog határozza meg az így létrehozott célvagyon érvényességét is. Tehát nem különül el az öröklési jogtól, ha egy angol személynek tulajdona van, ingatlan tulajdona van Franciaországban, és teljes vagyonára akar egy trustot létrehozni Angliában, valamint ezen túlmenően a Franciaországban levő vagyonára egy külön végrendeletet akar létrehozni, akkor egy ilyen megosztást a francia öröklési jog nem fogadna el, hanem a szokásos francia öröklési jogot alkalmazná. Egy másik esetben, hogyha valaki Nagy-Britanniában készít el egy végrendeletet, de a potenciális örökösök fellépnek, a, megtámadják a végrendeletet, akkor ott az ilyen megtámadott végrendeletre szintén az öröklési jog általános szabályai lesznek érvényesek. Az öröklési, illetve a végrendeleti célvagyonra vonatkozó szabályokat nem sok értelme van ebben a rendeletben taglalni, mert a tételes öröklési jog vonatkozik ezekre. amikor az öröklés végbe megy, akkor a vagyonkezelő, tehát a halál, bekövetkezett az örökhagyó halála, akkor a vagyonkezelő elkezdi kezelni a rábízott vagyont, Eh, és eh, kivéve, hogyha valamilyen eh, jogsértés történik, tehát nem megfelelően kezeli a vagyont, akkor nem látható be, hogy miért kellene az öröklési jognak átvenni annak a jognak a, a, a, helyét, amely a célvagyon kezelését szabályozza. Ja, herzlichen Dank, Frau. Nagyon szépen köszönjük, Boldi Fiszke asszony. Nem szakítottam meg az előbb, mert úgy gondoltam, hogy érdemes végighallgatni nyilván, de hogyha most megkezdjük a vitát, akkor szeretném kérni a kollégákat, hogy az alkalmat ragadják meg, hiszen most kérdéseket idézhetnek az igen sokrétű jogrendszerek témájában itt a szakértők felé. Igaz, hogy egy háttérből érkezünk, mégis nagyon differenciáltak a hagyományaink, mások a jogi kultúráink, úgyhogy ezzel kapcsolatban nagyon sokszor csodálkozunk, hiszen más az elmélet, nagyon sokszor más a gyakorlat, mások a társadalmi és jogrendszerek, van, amikor a laikusok azt kérdezik, hogy miért kell ezt ennyire túlbonyolítani, nem lehetne esetleg egyszerűbben is fogalmazni és eljárni. Kálor képviselő, parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Azon gondolkodom, hogy a végrehajtó ereje a középkaratoknak hogyan alakul, illetve a bizonyító erejük. Tudjuk azt, hogy a 2009-es per 4-es rendelet a tartás kötelezettségről mit tartalmaz. És a kettő kategóriát egyenlő értékűnek véli ez a rendelet, tehát a végrehajthatóság tekintetében a jogerő megadatik. Ugyanakkor a bizonyító ereje a közíratoknak az örökösítési ügyekben nem így alakul. Ismerjük azt a két rendszert, amely létezik Európában a e tekintetben. Akkor, amikor a bíróságnak a fellépése, a bíró eljárása nélkülözhetetlen, akkor van egy ugye, bírósági eljárás, egy ö, bíróság előtt zajló eljárás, és van a másik típusú eljárás, amely közjegyző előtt zajlik. Honfitársam, most hiszen úrhoz fordulok, tehát van a ö, bíróságon kívüli jogrendezés, lehetősége, mint ahogy az működik Franciaországban is. Hogyan lehet biztosítani az egyesült a két megoldás, a két rendszer között? Erre lennék kíváncsi. Szeretném, hogyha e tekintetben felvilágosítást kapnék, iránymutatást, és azt is megismerhetném, hogy milyen hatása lesz mind ennek a a köz okiratoknak a szabad mozgása tekintetében. Menjünk egészen odáig, hogy a kölcsönös legyen az elismerés? Nagyon fontos kérdés ez, idáig menjünk. És úgy tudom, hogy az Európai Parlament egy állásfoglalást hagyott jóvá Manuel Medina Ortega kezdeményezésére, egy ilyen fajta kölcsönös elismerés javasolt ő, egy teljes körű elismerést máskülönben, ha jól tudom, a közokiratok tekintetében. Ez lenne tehát a kérdésem a szakértők felé, és különösképpen a francia Chassin úr irányába. Köszönöm szépen. És persze a kérdésem önhöz is irányú, tisztelt elnök úr. Métres Chassin, wollen Sie... Chassin, szakértőnket kérdezném, hogy reagálná erre azonnal. Oui, Merci, Monsieur le Président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban itt egy rendkívül érzékeny kérdése tapintatok, tapintott rá a ö, európai képviselő, valóban hogyan történjen a szabad mozgása, a mozgása egyáltalán a közikaratoknak, most hagy ne beszéljek részletesebben a végrehajtatóságról, mert az a tagállami szuverenitásba tartozik bele, a tagállami szuverenitásnak a hatája elé esik, viszont a bizonyító értékkel hagy foglalkozza. Valóban ön képviselőasszony utalt arra, hogy Franciaországban ez ugye figyelembe vendő bizonyíték, amennyiben bírósági határozat születik, és egy önálló élete van ilyen értelemben a jogi aktusnak. Na most, a bizonyító erő hogyan is érvényesül Franciaországban? abból indul ki, hogy a közjegyző mit állapított meg akkor, amikor kibocsájtotta a köz okiratot, milyen helyen bocsátotta azt ki, mikor bocsátotta azt ki, milyen személyeket idézett be, milyen tényeket tárt fel, illetve milyen tényeket rögzített saját maga, saját kezdeményezése a közjegyző. Ez az a tevékenység, amelyet rögzít az a köztisztviselő, amely a közjegyzői formában működik Franciaországban, és adott esetben az ilyen még hibát is tartalmaz, és ha ez történik, akkor azt korrigálni kell a későbbek során. Na most, az öröklés tekintetében mit is teszünk? Közikaratot bocsájtunk ki öröklési tárgyban, és e tekintetben különböző garanciális előírások léteznek nem régóta Franciaországban. Nagyon érdekes ez az új rendelkezés máskülönben, mert eh, ez eh, új keletű, pontosító jellegű, és eléggé közel áll ahhoz, amit most javaslunk, vagy önök javasolnak pontosabban az európai tanúsítvány esetében. Ha hiba következik be, hogyha hibát tartalmaz a közikirat, akkor egyszerűen arról az történik, hogy egy korrigáló közikarat születik, amely korrigálja, kiavítja a korábbi hibát, és például, hogyha a jogörökösök megtagadják az ilyenfajta korrekciót, akkor a bíróság elé kerül az ügy. Nem szabad aggódni a e tekintetben, úgy vélem, mert hogy a bizonyító ereje a közikaratnak teljes mértékben rögzített, korrektül rögzített a francia jogrendben ami pedig a szabad áramlását illeti az Európai Unión belül a kozikaratoknak, ez egy nagyon széles kérdéskörhöz vezet el, és ezzel kapcsolatosan személy szerint azt mondhatom, hogy az európai közjegyzők mindig is támogatták ezt a szabad áramlását a közikaratoknak, de, de azért az óvatosságnak is helye van, mert tudjuk azt, hogy másként látják-e témát a különböző tagállamok, másként érzékenyek is erre, éppen ezért ezeket is figyelembe kell venni. Ennyit tudnék válaszolni. Ich möchte selbst eigentlich Uh, Köszönöm szépen. Először is szerettem volna a szóhoz juttatni a szakértőinket, bár ami a szabad áramlását illeti ezeknek a közikaratoknak, itt a módosítóknál is látszik, hogy itt a szabad cirkuláció tekintetében egyetértünk. És ami a bizonyító erőnek a, az egyezőségét illeti, azt hiszem, hogy itt is azonos véleményen vagyunk. Azonban vannak a végrehajthatóság szempontjából különbségek, legyen itt jelzálogról szó, vagy valamilyen tartozás, vagy egy tartási kötelezettségnek az elismerése, vagy egy közokiratnak a végrehajtása. Tehát ezek nagyon-nagyon különböző területek, És hát azt is tudjuk, hogy az egyes okiratok is nagyon különböznek az örökösödési ügyekben, öröklési ügyekben. Tehát az, a nemzeti jogrenden belül lehet értelmezni tulajdonképpen az egyes rendelkezéseket, és ebből adódnak a különbségek. Imán úr, parancsoljon! Igen, nagyon röviden. Köszönöm szépen. Hát Ausztriának külön rendelkezése van, bilaterális megegyezéseket kötött a monarchia szétbomlása óta, tulajdonképpen a szomszédos országok mindegyikével, tehát bilaterális szerződéseket kötött, és itt ezekben a kölcsönös elismerés azért rögzítve van. Általánosakban azt mondhatom, hogy a közikaratok, okiratok elismerése és szabad cirkulálása azért nem vezethet oda, hogy a bírósági eljárásokat lefolytassák. Um, Köszönöm, Herr Lechner. Én egyike vagyok a 120 ezer angol ügyvédnek, illetve a sok száz közjegyzőnek, és nagyon tudatában vagyok annak a ténynek, hogy az általam kibocsátott közik, közokirat azért teljesen más természetű, mint amit Sessen úr csinál Franciaországban, vagy amit egy német közjegyző kibocsát. Éppen ezért más a hozzáállásunk a közokiratokhoz. Deednek hívják a legértékesebb közokiratot Angliában, és az ilyen dédeknek általában hasonló a joghatása, illetve az indítatása, mint a közokiratoknak. Én azt gondolom, hogy a kölcsönös elfogadása, szabad mozgása ezeknek a közokiratoknak egy nagyon bonyolult kérdés. A kérdés az, hogy mit kívánunk elérni, megoldani, a, az európai örökölési jogban úgy tűnik számomra, hogy az európai örökölési tanúsítvány lesz az elsődleges okirat majd, amelyel foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, miután itt a tanúsítványról szólt, szeretnék utána egy problémára, és ezt lehet, hogy Sasszány szakértőnk is majd fog szólni, de már korábban is beszélt erről. Ugye van egy nagy probléma itt a joghatóság szempontjából. Láttuk azt, hogy a jogrendek nagyon különbözőek, és azt gondolom, hogy a módosítók, a sajátomé és másoké is azt mutatják, hogy a származási országhoz való utalásnak a mikéntjét meg kellene könnyíteni, éppen azért, mert a származási ország hatóságai, többek között mondjuk a közjegyzők, ismerik az irányadó jogot, méghozzá a legjobban nyilván a származási országnak az irányadó jogát ők ismerik. És ők tudják a különbözőségeket is értékelni. Az én kérdésem ezzel kapcsolatban az, Metres Asszem felé, hogy most itt egy osztrák, egy lengyel vagy egy német ö, ö, tanúsítványról van szó, mondj, és egy francia ingatlannal kapcsolatban kellene ítéletet hozni, döntést hozni, akkor a kérdés, hogy akkor mi lesz az eredmény? Majd, hogyha a rendeletet kiteljesítjük, akkor a kérdésem az, hogy mi lesz az eljárás. Tehát a tanúsítvány például a német hagyatéki jogot fogja alkalmazni, vagy egy szlovák, vagy egy lengyel ö, jogot fog alapul venni, utána elutalják a francia közjegyző felé, aki ezt a közokiratot fogja alapul venni, majd pedig ezen az alapon és a megállapított öröklési jog és a jogutódlás szerint fog eljárni, de a francia jog szerint. Jól értettem ezt? Ezt mondta? Je crois que l'on se comprend bien azt hiszem, hogy jól értjük egymást. És Simpson ezt az imént alá is húzta. Valóban arra figyelünk éberön, hogy mi is lesz a tartalma ennek a tanúsítványnak, ennek az európai örökési tanúsítványnak, hogyan fogja megkönnyíteni a ö, örökösi státutum elismerését az Európai Uniós térségben. Miközben nem szeretnénk eltörölni azokat a joggyakorlatokat, azokat az eljárásokat, megállapodási és ö, nyilatkozati hagyományokat sem, amelyek az országokban, a tagállamokban léteznek. de akkor miről van szó? Egy olyan önálló tanúsítványról, egy Európai Uniós tanúsítványról, amely majd szabadon fog mozogni az unió területén. Persze aggodalmat szokott keletkeztetni, az a új generis dokumentum, amely születőben van, mert ugye ki kell majd azt próbálni, milyen lesz a bizonyító ereje, milyen lesz a hatékonysága, ez támaszt aggodalmakat, amikor még csak születőben van a dokumentum. Ezzel foglalkoztunk máskülönben az ellenzéseinkben, megvizsgáltuk azt, hogy a tagállamokban milyen fajta elismervények léteznek, tanúsítványok léteznek az öröktés témájában, és mi az, ami ebből átemelhető az európai tanúsítványban. Na most konkrétabban a kérdésére válaszolva, azt mondanám, hogy az hiányzik jelenleg az öröklési rendeletekben és jogszabályokban, hogy nem létezik egy olyan, olyan fajta dokumentum, amely igazán könnyen elismerhető lenne. Én például, hogyha Németországból kapok egy Németországban kiállított tanúsítványt a helyi szabályoknak megfelelően, a helyi hatóság tartománynak a szabályoknak megfelelően, akkor én mit is kezdjek ezzel? elolvasom, és azt tudhatom előre, hogy minimum benne szerepeltetik azt, hogy milyen jogi státusza van az örökösnek, megvan-e az a ö, minimális kritériumrendszer, amelynek az alapján be tudom azonosítani, hogy X személy a tulajdonosa X ingatlannak. Tehát egy ilyenfajta tanúsítványnak az a haszna, hogy igazolja az örökösi státuszt, és én jövőzedzőként képes leszek ezt felhasználni az adott eljárásban. Mert mi hiányzik jelenleg az, hogy én, mint francia közjegyző, ha eljárok, és kiderül, hogy a külföldről kapott dokumentummal elégedetlen vagyok, akkor mit tehetek? Azt, hogy én francia logikával kiállítok egy igazolást, amely tanúsítja azt, hogy az örökös valóban jogos örösök, örökös. De ezzel gyakorlatilag azt jeleztem, hogy az a dokumentum, amelyet készhez kaptam, nem volt kellően megbízható, nem volt kellően szavahihető. Ebből adódnak rendkívül bonyolult helyzetek. És hát azt látjuk, hogy különböző országok, amelyek végül is a joghagyományok szerint eléggé közel állnak egymáshoz, mégis olyan dokumentumokat állítanak elő, olyan aktusokat produkálnak, amelyeket nem tudunk egy az egyben elfogadni, vagy csak nehezen tudunk átemelni az eljárásban. Mihelyst, mihelyst ugyanakkor megszületik az európai öröklési tanúsítvány, amely jelenleg csak még tervezett, tehát mihelyst az megszületik, akkor egészen biztos, lehetőségünk lesz arra, hogy az örökösi státuszt könnyebben ismerjük el, és egy olyan eszköz lehet, amely a jövő eszköze, és elismerése kerüljön minden tagállamat. Persze nyilván ennek is meg lesznek a korlátjai, de majd akkor ez kiderül a gyakorlatnak a során, és a közjegyzők majd a megteszik a kellő észrevételeket. Jó, hát nagyszerű, akkor hozzáfűzném még a vitához, hogy a rendelet szerint azt képzeltük el, és hát itt a parlamenten belül is, én magam is azt képzeltem, hogy amennyiben az örökösödési tanúsítványt kiállítják, akkor tulajdonképpen tartalmi és dologi ellenőrzés, felülvizsgálat nem szükséges más tagállamban. Sőt, amikor később akkor a végrehajtásra kerül a sor, és szükség van ahhoz egy ilyen tanúsítványra, akkor adott esetben, amennyiben például ugye Ausztriában valamiféle ingatlan bejegyzése kerül sor, akkor tartalmát tekintve nem kell módosítani ezt a tanúsítványt, hanem kiegészítésként egyes lépéseket meg kell tenni. Nem tudom, hogy ha Liman úr másként értelmezi, akkor szóljon, de részemről nincsen kétség afelől, hogy egy francia tanúsítvány, örökösödési tanúsítvány, amit egy francia közjegyző, vagy, vagy illetékes hatóság, vagy bárki is legyen ezért felelős kiállít, egy német örökösödési ügyben, hagyományosok nélkül és felosztás nélkül, tehát irányadó lehet a ingatlanok esetében, anélkül, hogy bármilyen egyéb lépést tegyenek. A másik eset, a hagyományosok esetében a végrehajtást illető kérdés, amikor német dologi jog szerint kell eljárni, ott lehetnek különbözőségek amennyiben egy halálesetre több örökös is szóba jön, nyilván megint csak más lesz a rendelkezés. De, tehát a francia hatóság, amennyiben illetékes a végrehajtásban, nem tudom, hogy Németországban a telek könyv kiigazítása fölmerülhet-e, hiszen ez akár konstitutív is lehet. Egy Németország végrehajtás során úgy gondolom, hogy ez szinte nem is lehetséges. Pulti Fiske asszony felé szeretnék még egy kérdést intézni. Nagyon bonyolult kérdésekről van szó és amit leges legvégén mondott, azt már nem is tudtam követni. Úgyhogy hagyd kérjem meg még egyszer, hogy még egyszer térjen vissza a célvagyonra. Csak csak a halálesetkor bekövetkező végrendeletből következő célvagyonkezelésre, vagy célvagyon alapításra ö, utalt, vagy valamilyen más ö, koncepciót követett, mert ezt nem tudtam sajnos már értelmezni. Így ez a tíz éves időtartam, ez nem volt számomra világos, ezt legyen kedves még egyszer összefoglalni. Um, what I was saying is that, uh, um, sorry, I was listening in English, so I'm speaking in English. Um, Angolul fogom mondani. Uh, nos, én csak a végrendeleti trustokról beszéltem, és nem pedig a élők közötti célvagyonról. az állam eh, határozza meg az alkalmazandó jogot, az állam határozza meg a bíróságok eh, joghatóságát, eh, a vagyont ennek megfelelően kezelik, illetve a végrendelet és a jog szerint kezelik a kedvezményezettek is ez alapján vannak meghatározva, és aztán a vagyon gyakorlatilag átszáll a vagyonkezelők tulajdonába, és a külön korpuszként kezelik a vagyonkezelők a, a trustot. Eh, amelynek megvannak a saját eh, szabályai, eh, a vagyonkezelőkre vonatkozóan. És én azt akartam mondani, hogy a rendeletnek ezen a ponton innentől kezdve nem szabadna érvényesülnie, hanem innentől kezdve, amikor létrejön a célvagyon, akkor csak a célvagyonra vonatkozó törvénynek, illetve jogszabályoknak szabadna e, érvényesülniük e, mert e, a célvagyon létrehozásától kezdve, vagy onnantól számítva tíz év múlva, ha gyakorlatilag átmegy, megtörténik a, a, az öröklés, akkor és ezért hoztam meg ezt a, ezt a, a, a példát, amikor is a célvagyonnal kapcsolatos kezelés szabályait megszekték a célvagyon kezelői, és itt felmerül a kérdés, hogy miért az öröklési jog alapján kéne egy ilyen ügyben eljárni, miért nem a vagyonkezelési jog szabályai alapján. amikor a célvagyonra, a célvagyon átszáll a vagyonkezelőkre, akkor onnantól kezdve ott egy teljesen más jogi kapcsolat eh, alakul ki a célvagyonkezelő és az öröklési jogi jogviszony többi szereplője eh, között. Az öröklés ekkor már bekövetkezett. Érthették, amit mondtam? Te is, das is. Jó, hát eh, igen, értem, de pillanatnyilag a szöveget nem tudom teljesen értelmezni, hogy akkor a szövegben egy tíz éves időtartam szerepele határidőként. Nem tudom magamban ezt felidézni. Kann ich aber vielleicht nochmal, wenn die, oder Frau Wallis, wollen Sie? Nein. An Herrn Frims. Wallis asszony, vagy Frimson úr, kikér szót? Mert akkor a kezelő és a végrehajtó közötti kapcsolat, és a vagyonkezelő és a cél vagyonkezelő közötti kapcsolatra is kitérhetnénk. Polisz asszony. Nem akarok a szakértők válaszába beleszólni. Tessék csak. Nos, azt gondolom, hogy a legegyszerűbb a, a trustot egyfajta szerződésként felfogni. Egy autonóm entitásként, amely elkülönül az örökléstől. Ez a legegyszerűbb. Hát én is így szerettem volna érteni, de még mindig nem értem, hogy Poeti Fiszke azt, akkor hol látja a problémát. Szerintem a rendeletnek is ezt kellene ebben a formában elfogadnia, és a jelenleg megszövegezett formában ez így is szerepel benne, legalábbis én így értettem. Úgyhogy nem értem, hogy a, probléma mi is pontosan a között, ami, ami itt elhangzott az ön részéről, illetve ami a szövegben szerepel. Lehet, hogy egy kicsit félrevezettem önöket. A tíz év az egy példában szerepelt. Egész egyszerűen a tíz év az bet helyettesíthető bármilyen hosszú időszakkal, vagy éppen rövid időszakkal. Eh, tehát amikor a célvagyon létrejön, és eh, az öröklés végbe megy, akkor onnantól kezdve az a cél vagyon, az, az onnantól kezdve önálló életet él, és hogyha valami fajta jogvita keletkezik a célvagyonnal kapcsolatban, akkor azt ne az öröklési jog, hanem a vagyonkezeléssel kapcsolatos jog alapján ítéljék meg. Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos az elnök urat. Um, if I could just add, I think... Ehhez talán csak annyit adnék hozzá, hogy a végrendeleten alapuló célvagyon esetén az a probléma, hogy a jog kizárja a felosztását az ilyen. És a kérdés az az, hogy hogyan egyeztethető össze ez azzal, hogy az alkalmazandó jog alapján készítenek, illetve hoznak létre egy célvagyont, amely a célvagyon létrehozásával, működtetésével és felosztásával foglalkozik. A rendelet nem foglalkozik, nem tér ki arra, hogy ennek a rendeletnek mikor szűnik meg a hatája, és mikor kezdődik el a vagyonkezeléssel, eh, a vagyonkezelésre vonatkozó jog hatája. Ja, okay, ich glaube, ich habe das jetzt verstanden, dass wir diese Trennlinie... Jó, értem akkor azt, hogy hol kezdődik az egyik és hol van a másik, hol van a határ a kettő között. Meg kell nézni pontosan a szöveget még egyszer, és örülnék, hogyha Polti Fiske asszony is segítene ebben, azaz, hogyha egyfajta javaslatot fogalmazna meg. Hiszen ettől hát teljesen függetlenül, hogy most az Egyesült Királyság és Írország is beszáll le, azért teljesen egyértelműsíteni kell a helyzetet. Nagyon szívesen teszek így. Jó. Akkor hagyd kérdezzem meg, hogy a kollégák részéről vannak-e még kérdések, a szakértők részéről vannak-e még megjegyzések, akkor tisztelt elnök uram, tulajdonképpen nagyon jól állunk időben, és akkor a magam részéről szeretnék köszönetet mondani. Igazság szerint az összegzéstől eltekintenék, hiszen egy nagyon összetett témát veséztünk ki, nagyon érdekes dolgokat hallottunk, élesítettük az elménket, azt hiszem, hogy láttuk, hogy a problémák nagyon összetettek, sokrétűek, még akkor is, hogy a, a kezdetek kezetén talán egyszerűnek tűnnek, új kolléziós jogra tekinthettünk rá, és szeretnék még egyszer utalni arra is, amit Sassem úr mondott, nem csak a kolléziós jogot kell egységesíteni, hanem egységes öröklési jogra kerül sor, ezt fogjuk kidolgozni az egész öröklésre és a hagyatékra is. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy hozzáadott érték az európai polgárok számára. És bízom abban, hogy a legkisebb, legapróbb problémát is meg fogjuk tudni oldani, illetve hát idővel tulajdonképpen a, a döntések meghozatala során a bíróságok is megteszik majd. Nagyon összetett, bonyolult témát hallhattunk, köszönjük szépen a prezentációkat, köszönöm szépen is ezennel átadom Léna úrnak az elnöklést. Köszönjük szépen jelentéstevő úr, és én is köszönetet mondanék a hozzászólóknak, a szakértőknek. Technikai okoknál fogva, hiszen zárt ülésünk lesz, 5 perccel felfüggesztjük most az ülést, és 7 perccel 5 előtt fogjuk folytatni.